Buenas tardes. Jó napot kívánok! Folytatjuk a három órakor megkezdett ülésünket. Eszmecsere következik Stefan Demisztorával, az ENSZ szíriai külön megbízottjával. Demisztura úr kiváló karrierje tekinthet vissza, sok konfliktus sújtotta területen munkálkodott. Azt hallhattuk, hogy az ön erőfeszítései, Demisztura úr, es- mindenek előtt arra vonatkoznak, hogy a segélyszállítmányok lehetővé váljanak az fegyveres konfliktus sújtott területeken. A lényeg legfontosabb feladat az, hogy a humanitárius szállítmányok eljussanak azokra a területekre, ahol ez eddig nem volt lehetséges. Aleppót érdemes említeni. Aleppóban tehát hónapokon keresztül fegyveres erőszak dúlt, mostanra sikerült egyfajta fegyverszünetet kitárgyalni, lehetővé tenni. Természetesen sok még a nyitott kérdés. Tudjuk persze, hogy még sok a tennivaló a stabilitás és biztonság eréséig, és tudjuk, hogy az iszlám állam is jelentős problémát jelent a térségben. Köszönjük, hogy eljött ma hozzánk, és remélhetőleg tud majd mondani most néhány szót a fegyverszünetről, illetve általában a szíriai helyzetről. Hogyan kívánják elérni azt, hogy a fegyverszünetet betartsák a felek, mit jelent ez a lakosság számára, és kérem mondja el azt is, hogy politikai területen, politikai szinten ez milyen kihatással lesz. Szíria nagyon nehéz időszakot él át. Oroszország és Egyiptom próbál közvetíteni a konfliktusban, és tudjuk azt, hogy Kobaneval sikerült elüldözni az iszlám államot. Lehet, hogy most már elérhető közelségbe került a megoldás, remélhetőleg sikerül a normalitásnak is visszatérni előbb-utóbb az országba. Mit voy hablar en inglés, porque es el idioma más... Eh, ha megengedik, akkor angolul fogom majd folytatni, ugyanis az ENSZ-ben a mi, az általunk használt legfőbb nyelv az angol, de ha egyéb más különböző nyelveken kívánnak kérdést feltenni nekem, természetesen válaszolni fogok. Angolul kezdeném azonban. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatok önökkel néhány információt Szíriával kapcsolatosan. Az Elnök úr által említett kér, összes kérdés rendkívül fontos. Gyakorlatilag fel is vázolta, hogy melyek azok a kérdések, amelyekről beszélni fogok. De hát nézzük a tényeket. Ez a negyedik éve annak, hogy tart Szíriában a konfliktus. 12 millió embernek van segítségre szüksége, 7,6 millió ember kellett, hogy elhagyja az otthonát az országon belül. 3,2 millió menekültről beszélünk, 200 ezren haltak meg a becslések szerint, és 1 millió szíriai sérült meg, 4000 iskolát kellett bezárni, 290 történeti jelentőségű terület vagy ásatás sérült meg, vagy pusztult el. Bárki, aki Szíriában járt, én is jártam ott, gondolom önök közül, és néhányan mind-mind tudják azt, hogy milyen csodálatos ország ez, és remélhetőleg ugyanilyen csodálatos ország lesz majd a konfliktus után is. Ha bárki azt gondolta, hogy a szíriai konfliktust katonai megoldás révén lehet megoldani, az ő számára a jelenlegi helyzet is bizonyíték lehet arra, hogy ez nem így van. Nincs katonai megoldás, ezt mindenki tudja, Assad elnök és az ő kormánya, valamint az ellenzék is tisztában van ellen, és a régióbeli összes ország is látja ezt. Mindenki látja tehát, hogy csak is politikai megoldás születhet, és mindenki azt mondja, hogy egy olyan megoldást kell találni, amelyet a szíriaik maguk vázolnak fel, alakítanak ki. Ugyanakkor azonban egyfajta zsákutcába jutott az ország, és mindenki retorikainak kezeli a, az említett kérdéseket, miközben továbbra is dúl a, dúl a fegyveres konfliktus. Ugyanakkor azonban történt két dolog. Az iszlám állam porondra lépett Irakban és Szíriában is, és van még egy változás, egy amerikaiak által vezetett katonai szövetség jött létre az iszlám állam ellen. Ez a két tényező remélhetőleg, bár paradox módon, hozzá fog járulni ahhoz, hogy, bá, hogy most már mindenki felismeri azt, hogy a szíriai konfliktus egyfajta vákumot teremtett, amelyben az iszlám állam hatalomra törhetett, és remélhetőleg mindenki felismerte már azt is, hogy politikai megoldásra van szükség, nem pedig katonaira. Mi te- tehát eddig az ENSZ, és mi volt az én fő feladatom eddig? Az én elődeim, Kofi Annan és Lektab Raimi, egy olyan megközelítést alkalmaztak eddig, amelyek során nagy nemzetközi kezdeményezéseket indítottak útjukra, konferenciákat szerveztek, ahol résztvevők voltak a regionális, helyi szintű és országos szintű szereplők is, és ahol megpróbáltak egyfajta párbeszédet eszközölni. Itt volt tehát a Genfi párbeszéd, és szerveztünk két konferenciát is, amelyek azonban sajnálatos módon eddig nem hozták meg a kívánt eredményt. A fő elgondolásunk az volt, hogy három területre figyeljünk oda elsősorban. Először is megpróbálunk mindent megtenni, hogy az erőszak megszűnjön. Láthatjuk a számadatokat, amelyeket az imént is felsoroltam. A helyi lakosság is azt kéri, hogy legyen már ennek vége, mert egyszerűen fenntarthatatlan a helyzet. A második terület, ahol tevékenyek vagyunk, az, hogy megpróbáljuk a lehető legmagasabbra növelni a humanitárius segítségnyújtást Szíriában. A szíriai lakosság 2-3-4 fél között örlődik, a fegyveres konfliktusban az egyik ilyen félén máron ugye az iszlám állam, a katonai konfliktus ártatlan áldozataivá válnak, és hát nyilvánvalóan szükség lenne arra, hogy egyfajta politikai párbeszéd jöjjön létre a szíriai lakosság körében is, hogyha erre lehetőség nyílik, mindenképpen meg kell azt ragadnunk. Nem egy új genfi folyamatról beszélünk, hanem apró lépésekről, de fontos, hogy ezeket a lépéseket meg is tegyük, meg kell néznünk azt, hogy mi az, amit megtehetünk. Ezért választottuk ki Aleppot. Mindenki azt mondja nekem, hogy megőrültem, hiszen Aleppo a legbonyolultabb hely Szírián belül is, minden fél jelen van a városban, de hát szerintem pont azért, mert ilyen bonyolult a helyzet, Pont azért, mert Aleppo ikonikus, egyfajta mikrokozmosz, amely magában foglalja mindazt, ami Szíriában megtalálható, és azért is, mert a multikulturalizmus és a több vallás, a több, több vallás jelenlétének a szimbóluma, és ez a város még nem is omlott össze egyenlőre, ha összeomlana, 500 ezer menekült indulna meg Törökország felé, és a már most meglévő és 3,3 millió menekülten felül még több százezren menekülnének el az országból. Ezért tettünk mi javaslatot arra, hogy Aleppóban úgymond fagyasszuk be a helyzetet. Nem -e egy fegyverszünetről beszélünk, hiszen a fegyverszünetnek vannak negatív konnotációi is Szíriában, Homs és más városok helyzete azt mutatta, hogy a fegyverszünet egyfajta kapitulációval egyenlő a résztvevő felek számára. Aleppóban mi azt szeretnénk látni, hogy végre szűnjön meg a bombázás és a rakéták kilövése egyik-másik oldalon, tehát egyfajta befagyasztott helyzet jönne létre. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy a terrorizmus elleni harc prioritás Szíriában és Irakban egyaránt. Tudjuk természetesen azt, hogy itt van az ENSZ határozata, az ENSZ két határozata született, amely a terrorizmus elleni harchoz kapcsolódik. És természetesen meg kell állítani az úgynevezett külföldi harcosokat is, bármely oldalról érkezzenek is. De ez csak akkor lehetséges, hogyha ismét képül a bizalom. Tekintettel mindenre, és tekintettel arra, mekkora az elkeseredettség az országban, a fő elgondolás az volt, hogy egyfajta pozitív példát teremtsünk, amely alapján azt értik az emberek, hogy van egyfajta elmozdulás az erőszak felől, ezért gondolkodtunk ezen az Aleppo megoldáson. Tárgyalunk az Assad rezsimmel is, ezek nem egyszerűek, ezek a tárgyalások. Mindannyian viszont azt próbáljuk elérni, hogy tehát ne egy klasszikus értelemben vett fegyverszünet jöjjön létre, hanem egyfajta befagyasztott konfliktus. Nyilván tudjuk, ez nem lesz egyszerű, hiszen Aleppo is egyfajta ikonikus szerepet kap, hasonlóan Kobanehoz. Fontos, hogy egyfajta szimbólumává váljon egy olyan pillanatnak, amikor mindenki számára világos, hogy be kell szüntetni az erőszakot. Volt egy találkozó Kairóban, és volt egy Moszkvában, egyik és másik találkozó sem sikerült tökéletese, különböző okokból kifolyólag, de mi ezt támogattuk, hiszen bármiféle kezdeményezés, amely a politikai párbeszéd irányában mutat, a szíriaiak körén belül, tehát a kormány és az ellenzék között mindenképpen jobb, mint hogyha semmiféle párbeszéd ne létezne. A nulla végkemenetelő játszma megközelítéshez visszatérni teljesen egyértelműen azt eredményezné, hogy a szíriai lakosság veszítene a leginkább. Mi tehát azt próbáltuk elérni, hogy az ENSZ erőforrásait úgy vessük be, hogy egy lépésre lépésről lépésre történő megközelítést alkalmazzunk, egyik találkozó követi a másikat. És eh, fontos, hogy eh, a Genfi folyamatot is hozzáigazítsuk azokhoz az új aktualitásokhoz, amelyek kialakultak időközben. Gondolok itt például az iszlám állam elterjedésére, térnyerésére. Egy olyan megoldásra van szükség, amely során mindenkit be tudunk vonni a folyamatba, minden felet, és vannak erre vonatkozó javaslatok, amelyek viszonylag realisztikusak is, azonban mindegyik megközelítés, mindegyik javaslat azzal indít, hogy az erőszaknak meg kell szűnnie. Így alakulhat ki egy olyan helyzet, amelyből kiindulva lehetővé válik az alkotmánymódosítás, a politikai megoldások keresése, egy olyan kormány felállítása, egy olyan rezsim létrehozása, amely magában foglalja az összes érintett felet, a kisebbségeket és minden érdekelt felet egyaránt. Innen kiindulva lehetne e, választásokat szervezni és elmozdulni a holdpontról. De itt még nem tartunk, az erőszak megszüntetésével kell kezdenünk. Egy dolog azonban világos, a szíriai nép elfáradt, és úgy tűnik mindenki belefásult ebbe a konfliktusba, amelynek nincs egyetlen egy nyertese, se csak vesztesei vannak, hiszen mindenki számára szörnyű szenvedést okoz. Végül Európa. Mi? Önök. Több Európára van szükség mindebben, és el kell mondjam, pozitív visszajelzéseket kaptam a külügyminiszterektől és Federica Mogherinitől is. Úgy látom, mindenki rájött arra, hogy végre elérkezett az ideje annak, hogy Európa is hozzájáruljon a megoldáshoz, az ENSZ-en keresztül vagy önállóan, de valamilyen módon Európának hozzá kell segítenie Szíriát a stabilitáshoz. Egyfajta intézkedés csomagról van most szó. Gondoljunk bele, hogyha Aleppóban például sikerülne beszüntetni az erőszakot, akkor egyfajta támogatási csomagra lenne szükség, és olyan kezdeményezésekre, amelyek világosan teszik az emberek számára, hogy jó lenne, hogyha ezt a szenáriót lehetne követni nem csak Alepóban, hanem országszerte. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert Európa tehát fontos szereplő, és várom a kérdéseiket. Köszönjük szépen, és köszönjük, hogy egy összképet adott nekünk arról, hogy mi zajlik ma Szíriában. Plenkovics úrnak adok először kérdezési lehetőséget. Köszönöm én is a bevezetőt, és nagyra becsüljük az ön fel lépését. Ismerjük Önt Horvátországból 20 évvel ezelőttről, nagyon sok tapasztalata van válsághelyzetek menedzselésében. Aleppo ugyebár ön szerint is az ön fellépésének főhelye. De csak Aleppóban is ö, több mint száz gyereket öltek meg, nemrégében is köztük 30 gyereket. Az ön meglátása szerint mennyire uralja a helyzetet egyáltalán valaki, a kormány? Hogyan ítéli meg, hogy mennyire hiteles partner a kormány, és a Genfi találkozóknak van-e még hatása értelme? it túl. Köszönöm elnök úr, hogy eljött és megosztotta velünk tapasztalatát. Emlék, emlékszem, hogy ön majdnem könnyekre fakadt, amikor arról kellett beszélnie, hogy nem tud annyit tenni a palesztin menekültekért, mint amennyit szeretne. Uh, to that Uh, you've already said that what's... És amit alaporról mond, ugye az nehezen hívható tűzszünetnek, de azt ígérik, hogy Hamszhoz hasonlóan alapóban is megteremtik a békét, de most is rapognak a fegyverek, és tudomásommal a szíriai kormány alap és előfeltétele, hogy először a lázadók tegyék le a fegyvert. Ez, ezt otthon is így kommunikálják, és en, ennek lesz foganatja? Az Assad rezsim ezt el tudja érni? Irán szerepéről is beszélt, és tudjuk, hogy Iránban képzett síta milicisták is részt vesznek a szíriai harcokban, sőt, múlt héten az iráni forradalmi gárda egy rakétatervet kezdett kidolgozni, amelynek oka nyilván Szíria. Nem tudom, hogy erről ön mit tud, és van-e ilyen esély és veszély, hogy Irán esetleg tényleg belép a háborúba formálisan is, és ha ez megtörténne, akkor mit tesz majd Európa? Beszél képviselői múlt héten Moszkvában tárgyaltak de állítólag a tárgyalásoknak még nincs vége, nincsenek még következtetések. De úgy érzékeljük, hogy a szírek az oroszok javaslataira nem nagyon hajlanak. Ön hogy látja, hogy értékeli már Zahabib és társai és koalíción kívüli ellenzékiek ö, csatlakozása az ilyen tárgyalásokhoz milyen hatással járhat, milyen feltételei vannak ennek az ENSZ döntések tükrében is? Kérdezem ezt. Kérem, hogy rövidebben szólaljanak föl, hogy nagyjából mindenkire ugyanannyi idő juthasson. asszony kap szót. Sorry, President, my name didn't come through as clearly in the translation. Elnézést, elnök úr. Nem volt olyan érthető a tolmácsolásban a saját nevem. Ez néha megtörténik a holland nevekkel. Köszönöm szépen, hogy eszmecserére nyílt lehetőség egy ilyen nagyon komplex kérdésben, és eszmecserét folytathatunk arról is, hogy Európa milyen szerepet játszhat a szíriai nép eh, hihetetlen szenvedésének tükrében, amelyről ön is beszámolt. Örülök, hogy beszélt mindkét oldalon a külföldi harcosok szerepéről. Úgy látom, nagyon is tudja, hogy Irán és más közvetítő országok milyen szerepet játszanak mindebben. Elmondta, meg kellene vizsgálnunk azt, hogy eh, milyen eszközökkel tudnánk a szíriai nép eh, szenvedését megszüntetni, Mit jelent ez Assad szerepére nézve? Egy másik kérdés. Van-e olyan forgatókönyv, elképzelhető egy, e, egy olyan forgatókönyv, amely szerint esetleg opció lehet az iszlám állammal folytatott tárgyalás? Az utolsó kérdésem, ön szerint hogyan kapcsolódik össze az irak és a szíriai helyzet, nem csak a okokra gondolok itt most, beszélt ugye a vákum helyzetre Szíriában, ahol az iszlám állam tovább növekedhet, hanem a humanitárius válságra is gondolok, és arra, hogy az iszlám államnak több fronton kell harcolnia, és mit jelent ez az egész régió számára. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Pejon úr kap szót. Présence. Köszönöm szépen, hogy jelen van itt körünkben. Nagyon gazdag volt a beszámolója, néhány kérdésem lenne. Először is azt mondom, nagyon jól értem az ön álláspontját, nincs katonai megoldás. Egyesek sajnálatukat fejezhették annak idején, amikor Assad vegyi fegyvereket vetett be saját nép ellen, hogy akkor nem használtunk katonai erőt, most pedig van egy katonai koalíció más célokkal természetesen az USA részvételével. Nos, ezen kiinduló pontot illetően, amely az önálláspontja, és én ezt megértem, úgy vélje, hogy háborúban állunk, egyes kollégek emlékeztettek arra, hogy a katonai fellépésünk következetessége mindenféleképpen szükséges lenne már akár a humanitárius segítségnyújtáson, akár a diplomáciai erőfeszítéseken túlmenően talán szükség lenne egy katonai akcióra. A második dolog a tárgyalásokat illetően mostanáig a tárgyalófelek szándéka ellenére akár kudarcot vallottak. Tudja ön pontosítani, hogy mi volt, vagy mi a célja jelenleg a tárgyalásoknak, Nagyon sokan itt felvetetik a bizalom kérdését a leszerelés vonatkozásában, Bashar Assad vonatkozásában. Lehetségesen meggyőzni a tárgyaló feleket ezen bizalom kiérdemlésének fontosságát illetően. Elnök, köszönöm. Lokbiller asszony következik. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a meghívottunknak a bevezetőjét. A moszkvai megbeszélésekre kitért, amelyek során néhány pontban megegyeztek, ilyen például a terrorizmus elleni harc, Szíria egysége és így tovább. Ugyanakkor a vezető szír ellenzék nem vett részt a tárgyalásokon. Lát-e lehetőséget arra, hogy a szíriai ellenzéket bevonják ebbe a párbeszédbe? Másodszorban Irán is egy fontos szereplő a szíriai konfliktusban. Irán ugyanakkor nem vett részt a Genfi tárgyalásokon, Látta lehetőséget arra, hogy Iránt bevonják a jövőbeni tárgyalásokba. És végezetül Gondot jelent Szíriában az elszámoltathatóság és az igazságügy is. Hogyan lehet az elszámoltathatóságot újra napirendre tűzni ennek kérdését, és elképzelhetőnek tartja-e, hogy Szíriával kapcsolatosan a háborús bűnök kapcsán egyfajta bíróság álljon fel, hiszen láthatjuk, a Nemzetközi bíróság nem működik jól. Gezi úr kap szót, telefonon beszélget éppen? Nyara Gomez. Ah, bueno, eh, un segund, pode ya... Gomes asszony. Nos, ön hozzá tud szólni most, Borgézi úr? Igen, köszönöm. Presidente Mistura, la ringrazio anch'io per... Mistura úr, köszönöm az álláspontjának bemutatását. Szerintem ön nem érintette alapjaiban a menekültek kérdését, amely nagyon érdekes a mi határainkon kialakult helyzet okán is, hiszen most már nyilvánvaló az a veszély, hogy be szivárognak terrorista elemek embercsempészet eszközeivel is, tehát a menekültek között is lehetek terrorista elemek. Érdekelne tehát, hogy önök foglalkoztak ezzel a problémával a helyszínen, és vannak-e megnyugtató értesüléseik ezen vészjelzésekre, amelyek különböző tekintélyes biztonságpolitikai személyektől érkeztek, és mm, hogyan, milyen intézkedéseket akarnak javasolni az EU-nak azt illetően, hogy ezt az esetleges terrorista ellen beszűrődést hogyan lehetne korlátok közé szorítani, illetve megakadályozni. Aztán másodszorban elmondhatom, hogy több ízben megtapasztalhattam, hogy milyen veszélyes helyzetben élnek a keresztény kisebbségek tagjai, vagy a különböző másvallású közösségek tagjai. Nagyon tekintélyes forrásokból is érkeznek felhívások, nagyon közvetlen, és aggodalmat keltő felhívások Európához és a civil társadalomhoz. Milyen kezdeményezéseket óhajtanak indítani helyi szinten vagy nemzetközi közösség szintjén, hogy a keresztények üldözésének véget vessenek közel-keleten. Ez egy alapvető fontosságú téma az ENSZ illetve a nemzetközi szervezetek munkáját illetően. Itt konkrét intézkedéseket várunk, nem csupán elvi nyilatkozatokat. Elnök, köszönöm, Gomes asszony. Örülök annak, hogy látom önt, önt úr. Kérdésem a szír ellenzékkel kapcsolatos. Nagyon rosszul alakult az ellenzék, ugyanis annyira fragmentált és annyira ellentmondásos, hogy, hogy azt szeretném tudni, hogy van most több összetartás, vagy lehet már beszélni arról, hogy van egyfajta nemzeti ellenzéki platform legalább. Hol tartunk ebben az ügyben? Másik kérdésem az ISIS-szel kapcsolatos. Ugye az ISIS nem ellenzéki csoport Szíriában. Szerencsére a koalíciónak sem része. Már amennyi, de van ott bármilyen koalíció. De az iraki Kurdisztán kapcsán nemrégében az a plegyka terjedt el, hogy Assad és az ISIS egymás kezére játszanak, és Törökország szerepe az meg különösen érdekes. Tehát két évvel ezelőtt és azóta is ugye Törökország fontos szerepet játszik, és egyre aggasztóbb Törökország szerepe az, hogy az ISIS fellépését Szíriában és Irakban tulajdonképpen török hallgatólagos jóváhagyással tette. És Törökország nélkül a térségben semmi nem képzelhető el, semmilyen hatalmi egyesség. Ön hogy látja Törökország szerepét? Szerintem. Köz... Köszönöm. Igaza van, akkor azt mondja, hogy nincsenek a konfliktusnak katonai megoldása, de a politikai megoldás egyfajta labirintus. Minden elkerült azért, mert uh, itt a, a tárgyalásos megoldásokkal a katonai erő használta összeegyeztethetetlen. Itt egy törzsi szerveződésű társadalomról van szó, illetve szektákról, A keresztény közösség az itt támogatja. Talán ezért voltak Saddam hussein mert védve érezték magukat, nem politikai vagy vallási okok miatt. Itt tehát egy tömbről beszélünk, egy ellenzékkel, egy széttöredezett, széttagolt ellenzékkel szemben. Itt tehát az arab világon belüli ellentmondást tapasztalhatjuk meg. Ön szerint Irán jelenléte a konfliktus megoldásának kulcsa lehet -e a tárgyalások során? Ön szerint, ön azt mondta, hogy a tárgyalás az egyetlen út, és valószínűleg így van ez. Hogyan oldják majd meg a helyzetet? Assad szemével kapcsolatos konfliktus, hiszen itt több mint egy szeméről van szó. Ő egyfajta központ vagy gerinc, és két halálos ellensége van, a keresztény közösség és az ország többi része, hogyan tudnak harcolni az Assad körüli erőkkel. ez a tárgyas megoldást ez a fél kizárja. Elnök Schmidt képviselő következik. I'll, try not Köszönöm, elnök úr. Igyekszem nem megismételni más kollégáim kérdéseit, de ahhoz szívesen csatlakozom, hogy én is gratuláljak önnek az ön fellépéseihez. A Genfi kommunikéről kérdezve, továbbra is az ideiglenes ellenzéki kormány felállítása a politikai cél, amit ön is követ, amely után aztán lehet új struktúrákról beszélni? Nagyon sokaknak kételje van ennek létrehozási lehetőségeivel kapcsolatban. Nem tudom, hogy, hogy ezek most csak taktikai kommunikációk, vagy valódi célok. És másfelől pedig ön hogy látja, hogy az ellenzéki erők akarnak-e, képesek-e ezt egyáltalán támogatni? És szeretnénk tudni, hogy in the event of non-compliance, ensuring wider buy-in of all the parties. And, and Tudna nekünk konkrét példákat arra adni, hogy a befagyasztás intézkedések milyen hatással jártak regionális szinten? és a szaudi-iráni török politikai hatalmi hármasban kibontakozik-e most egy szélesebb koalíció, mint amennyi eddig látható volt belőle? Köszönöm, elnök úr! Először is nyíltan meg szeretném mondani, hogy ön ebből a konfliktusból él, tehát önnek nem érdeke a konfliktus megoldása. Ön azt mondja, hogy nem lehetséges megoldás. Van egy régi mondás, hogyha mindenki azt mondja, hogy lehetetlen, akkor szokott jönni valaki, aki megoldja ezt a problémát. Tehát nem lehet az, hogy míg tehetetlenkedik ott mindenki, egyszer csak katonailag valaki gyorsan jön és eldönti a helyzetet. Ugye vannak ezek a kerekasztal tárgyalások, ahol semmi nem oldódik meg, csak minden ö, elhalasztódik. Csecsenföldön és véres konfliktus volt. De most Csecsenföld virágzik,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 Nos, 2011-es tavaszra utalnék az arab tavasz időszakára, amikor is a szíriai nép békésen tüntetett. Mi fordult rosszra, mi vett rossz irányt attól kezdve, hogyan tudtunk teret adni ennek a háborúnak, amelynek méreteit most ismerjük. Többet tettünk volna talán annak idején. Amikor mindez meg kezdődött Szíriában, akkor Líbiában is háború folyt, és a média figyelme Líbiára összpontosult, a politikai figyelem is Líbia felé fordult. Abban az időszakban többet tehettünk volna Szíria érdekében. Van-e fajta vita az önök körében, tehát hogy mit ö, tanulhatunk abból, ami Líbiában és Szíriában történt, hogy ne kövessük el újra ugyanezeket a hibákat. Én elmondottam, hogy túlságosan keveset beszélünk Szíriáról, túlságosan sokat Líbiáról. Többször megpróbáltam rá irányítani a figyelmet Szíria esetére, aztán a katonai erők kerekedtek felül, és azt hiszem, hogy mi sokkal többet tettünk volna politikai szempontból. Itt számos kérdés felvetődött. Schaffhauser képviselő következik. Nos, gyorsan, Schaffhauser úr, elnök úr. Ön azt mondta, hogy le kell ülni a tárgyalóasztalhoz. Assad elnököt is oda ültetné? Hogyan lépjünk előre? Mi az ön pontos programja e tekintetben, hiszen ez vita alapot képezhet, ez a javaslat, de nem léptünk előre még eddig. A második kérdés egyetérte azzal, hogy a mi támogatásunk az úgynevezett demokratikus ellenzék mellett. Nos, ez részben megint csak rossz helyekre került. Az ISIS, vagy a Daesh, vagy más uh, iszlamista erők uh, profitáltak ebből a támogatásból, a katonai támogatásból is, amelyet mi a demokrácia érdekében próbáltunk eszközölni, ez aztán a Daesh-hez került. Uh, aztán Anna Gameshez csatlakozva Törökország szerepére kérdeznék rá, és negyedsorban pedig a JOCD elnöke voltam az Alapói Kórháznál, az első nem kormányzati szervnél Szíriában. Van az alulíták és a keresztények között egy szövetség a kisebbségek tiszteletben tartása érdekében. Nos, ezen szövetségből kiindulva hogyan lehetne az ország egységét újra építeni? Ön ezt gyakorlati szempontból hogyan látja? Ez az én négy kérdésem. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen. Az ENSZ 1,5 milliárd eurót kért a nemzetközi közösségtől, hogy segítsék meg a szíriai lakosságot azonban ez ideig csak a pénz felé sikerült összegyűjteni. Emellett súlyosbította a helyzet az, iszlám állam felemelkedése, továbbá, hogy Assad elnökhöz lojális erők ők vegyi fegyvereket vetettek a állítások szerint, és emellett más területekre is elterjedt a konfliktus. Úgy gondolja-e, hogy békésen meg lehet oldani a konfliktust, miután olyan radikális szereplők is teret nyertek, mint az iszlám állam, és a második kérdésem, eh, Izraelnek mi a szerepe ebben a konfliktusban? Yes, thank you very much, Ambassador, for Köszönöm szépen, nagykövet úr, amiért eh, felvállalta ezt a rendkívül nehéz eh, feladatot ebben a már négy éve tartó konfliktusban, mondja Freund képviselő. Némi idővel ezelőtt úgy tűnt, hogy a nyugat egyfajta szemléletváltást hajtott végre Assaddal kapcsolatban. Eddig úgy gondolkoztak, hogy Assad távozásáig nem fog változás bekövetkezni a helyzetben, most azonban úgy tűnik, inkább úgy gondolkodnak, hogy Assaddal mégis tárgyalni kell, és be kell őt vonni ebbe a béke folyamatban. Ön mit gondol erről? Ez segítette az ön munkáját, vagy csak még bonyolultabbá tette az ön feladatát? A második kérdésem, kérem ne értsen félre, de két magasrangú elődje volt Kofi Annan és Lekta Abrahimi. Felmerült bennem, hogy ön mit gondol vajon, mit tud nyújtani, amivel kiemelkedhet az ön elődjei köréből, akik szintén nem tudták sikerre venni ezt az ügyet. Köszönöm. Elnök. Most akkor szólnék én is néhány szót. Sok dolgot hallhattunk, ami aggodalomra adhat okot. Itt van Izrael ügye. Megpróbálnak tőkét kovácsolni abból, hogy Izrael milyen módon került bele ebbe a konfliktusba. Úgy tűnhet most, hogy akár Libanonra is elterjedhet a konfliktus, A Hezbollah is ugye szerepet játszik a konfliktusban. És érdekelne, hogy kivel kíván párbeszédet folytatni. Úgy látom ugyanis, hogy a szíriai ellenzék körében nagyon kevés olyan párt van, amelyel tárgyalást lehetne folytatni, az ellenzéket elsősorban iszlamista erők és más hasonló szélsőségesek irányítják, és mi a helyzet a szomszédos országokkal? Most pedig Ayala Sander következik. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani Mitsora úrnak, hogy itt van körünkben. Ez egy kis fénysugárt jelent ebben a sötét konfliktusban, aminek úgy tűnik, hogy soha nem lesz vége. Köszönetet mondok tehát önnek mindazért, amit tesz, hogy megpróbál megoldást találni. Utolt arra, hogy a szíriai nép bele fáradt már ebbe a háborúba, és talán még ha távol is, de ö, közeledik az erőszakos cselekmények ö, beszüntetésének ideje. A ö, fegyver szünet esetében nagyon nehéz lesz majd meghatározni a feltételeket, hogyan lehet ebben segíteni. Ön utalt egy közvetlen segítségnyújtási csomagra, mit is értenek ez alatt, milyen határidejei vannak ennek. Mogherini asszonynal egyeztetett ez ügyben, mi is tudunk segíteni ebben? Ez talán támogatná a harcok beszüntetését. Hogyha ez működne, akkor ez talán elegendő lenne ahhoz, hogy az ország többi részét is Aleppóból kiindulva stabilizálni lehessen. Egyfajta szimbólum értéke lenne a dolgok megoldásának. Köszönöm, Ajara asszony, mondja az elnök. Most pedig újfent megadjuk Misztúra úrnak a szót. Számos kérdést kapott, nincs egyszerű dolga. Tessék, válaszolhat a kérdésekre. E Köszönöm szépen. Nos, egyes kérdések esetében átfedések vannak, más kérdések nagyon konkrét, pontos tényásokra kérdeztek rá. Egyenként megpróbálok válaszolni, és hogyha valamit elfelejtettem volna, emlékeztessenek. De hát újra jövök majd tan sokára is. Az alepói példa. Igen, nemrég száz embert megöltek, néhány nappal ezelőtt az ellenzék rakétái, nem a kormányé. Általában egyébként a kormány is nagyon sok polgárt ölt meg, ártatlanul, ezek most ellenzéki rakéták voltak. Think was very clear, perhaps. Um... Valamit tisztázni szeretnék azonban. Aleppo kétharmadban a kormány és egyharmadát ellenőrzi az ellenzék. Tehát nem az ellenzék van többségben. Az ellenzék által ellenőrzött területet egy utacska választja el, messze van talán önöktől, de itt van a térkép. A fekete foltok az ISIS jelenlétét mutatják. Tehát Aleppóban egyedi a helyzet. Nagyon nehéz, de egyedi a helyzet. Itt most a lehetetlenekkel foglalkozunk, ez egyfajta lehetetlenség, ami nálunk van. Kétharmadban kormány, uralom, egyharmadban ellenzéki ellenőrzés, az ellenzék megosztott, részben terroristákból áll, az ISIS pedig csak 20 kilométerre van az egésztől. Tehát minden megvan ahhoz, hogy itt meg kell állítani a dolgokat. Mert ha itt megindul az ISIS, akkor itt azonnal 400 ezer menekült lesz, vagy 600 ezer menekült. Ha az ellenzék rakétákkal lövi a kormányállásokat, a kormány meg láncos bombákkal az ellenzéket, akkor pedig helyben hal meg az egész lakosság. Ez tragikus szimbólummá válhat nagyon könnyen. 43 évre töltöttem 83 katonai konfliktusos területen. Egész életemben háborús területen éltem. És ezek után és azt kell, hogy mondjam, hogy olyat, ami Homsban történt, nem láttam még soha az életemben. A porig lezsombolt város, és Alapót ettől meg kell menteni. Aleppo bonyolult helyzet. azt hogy most száz embert megöltek, az csak ö, azt mutatja, hogy be kell avatkozni. Igen, még ha nehéz is. katonai értelemben szoktak beszélni kollaterális veszteségről. De van a nemzetközi fellépésnek is kollaterális fellépése. Azáltal, hogy Aleppo Kobánéhoz lett hasonlatos, senki nem akart beavatkozni, Kobán még mindig megvan, egy nő vezette az ellenállást. Az, hogy Aleppo most nemzetközi témává vált, azzal legalább annyit el lehetett érni, hogy az város összeomoljon, mert decemberben már ott tartottunk. És szerencsére nem került sor az úgynevezett végső csatára. Következő kérdés. Aleppóban mik az alapfeltételek? Tény, hogy amikor ö, alapú felszabadítására tettünk javaslatot, akkor <clears throat> valóban a kormány megfogalmazott bizonyos előfeltételeket, azt, hogy az, az ellenzéki harcosok vagy csatlakozzanak a szíriai hadsereghez, vagy hagyják ott a fegyvereiket, vagy menjenek el, az ellenzék ismerje el alapú függetlenségét, stb. Ezek az elvek normál esetben elfogadhatóak lennének. Egy olyan helyzetben, ha már nem lesznek ellenzéki harcosok, vagy külföldi harcosok, akkor lehet ilyesmiről beszélni. Szíria egy napon újra egységes lesz. Mi ebben reménykedünk. De de a lövöldözés megállításához ezeket a feltételeket nem lehet támasztani. Egy későbbi fázisban lehetne, de eh, most a konkrét lépések feltételét kell vizsgálnunk, és ezek túlzó elvárosok. Nyilván legyen egységes az ország, és eh, legyen egységes kormány, de hát ehhez még nagyon sok lépcsőfok vezet. Úgyhogy most tárgyalunk, tárgyalunk. Senki nem mondta, hogy könnyű le lesz, senki nem gondolja, hogy a kormány visszalép, feladja az állásait, de mi mégis ezen vagyunk. Irán szerepe nagyon fontos. Befolyása világos, jelenléte világos. A Hezbollah néhány hónappal ezelőtt azt találszatot keltette, hogy az ellenzék van nyerő helyzetben. Aztán megváltozott az erőviszony hirtelen. A Hezbollah révén iráni hatása, hogy Irán be kell vonni a, a szíriai megoldásba? Valamilyen módon igen, Irán, Szaudarábia, Törökország bevonása nélkül nem lehet olyan formulát találni, sőt, az oroszok, az USA nélkül is sem nem lehet. Mert egy megoldás sem működhet ezek nélkül. Erre törekszik Irán. A moszkvai találkozó szerintem jó kezdeményezés volt, mert az orosz kormány elmondta legalább végre, hogy mit akar, mit vár a szír kormánytól, és az a tény, hogy egyáltalán tárgyalóasztalhoz ült a szír kormány, már eredmény volt. Sok ilyen erőfeszítés volt, sokszor el se jöttek. <clears throat> Egy olyan megoldáshoz való kislépés volt ez, hogy ne csak előfeltételei legyenek a szír kormánynak. És a szír ellenzéknek prominens képviselői is jelen voltak, mint Al-Hatib. Tehát ami Moszkvában történt, az a jó irányba tett kis lépés volt. Most 11 pontos következtetés fogadtak el, ezekről most már lehet vitatkozni, lehet a Genfi nyilatkozattal összevetni. Minden fatalista, passzív dolognál jobb az ilyen tárgyalás. Minden nap halnak meg emberek, és én minden alkalommal, amikor megyek tárgyalni, akkor el kell, hogy ismerjem, hogy igen, már 300 ezer ember halt meg tehát minden ilyen lépésnek örülni kell. Kairó és Moszkva viszonya megint csak nem tökéletes, de hasznos lehet, és az ENSZ erre épít, akkor ebből lehet valami. Mit tehetnénk? Ez talán egy olyan kérdés, amit magamnak teszek föl, illetve önöknek, hogy Mit tudnának önök tenni? Nagyszerű lenne, hogyha az Európai Parlament megfogalmazná, hogy nem létezik katonai megoldás, és azt, hogy Aleppóban be kell fagyasztani a harcot. Mert ezzel el lehet érni valamit. És nem csak statisztikai adat lesz az, hogy még megint hány ember halt meg. Tehát ezt le kéne szögezni a parlamentnek. hát szeret a jövőben. Én ezt ráhagynám a szír népre, hogy erről döntsön. És ha van egy olyan komoly elképzelés, amely minden megfogható politikai erő, valóban mindegyiket, az levitákat, a keresztényeket, a, a kurdokat valamilyen módon bekanalizálja a kormányzásba, vagy hát az ISIS-t én is kizárnám, de ők nem is akarnak. Tehát amely ö, egy alkotmányozó gyűlés formájában új alkotmányt alkot, és azután választásokat ír ki, de végig ebben mindenki benne van. A lakosság 50%-a, illetve hát jelenleg a kormány Assad a terület 50%-át még uralja. Tehát azért nem lehet azt mondani, hogy nincsen semmilyen szerepe Tehát mindenkit becsatornázva egy közös döntést kell hozni. Az ISIS-szel, hogy tárgyalunk-e? Nem. Nem is igénylik ezt, de nem is akarnánk. Terroristáknak tekintjük őket. Az ENSZ biztonsági tanácsa ezt leszögezte. Én Saddam Husseinnel is kezet fogtam már. sok, sok csúnya diktátorral. Azért, mert egyeztetni akartam. Anyám nem is örült ennek. Mert ki akartam csikarni náluk humanitárius segítségnyújtás azok számára, akik ők maguk, akiket ők maguk nyomtak el. Humanitárius szempontból illetve humanitárius témákról bárkivel szabad szerintem tárgyalni. Politikaiakról nem. Tehát az isis politikáról nem fogunk tárgyalni, terroristák legfeljebb az áldozatok kiméléséről, ha szükséges. Irak és Szíria között a kapcsolat, világos kapcsolat van. Sok helyütt most ugye nem világos még a határ sem, én korábban Irakban is dolgoztam, amit most ISIS-nek vagy Dásnak hívunk, annak is akkor is megvolt a homológia, akkor is voltak olyan terrorista erők, akik ki akarták használni a káoszt. És akkor a gament és az iraki gament volt ez. A szuniták egy része taktikai okokból az Alkaidához is csatlakoztak. Aztán amikor rájöttek, hogy az Alkaida nagyon sok bűnt követett el, részben elvesztették a támogatásukat, részben ezek átmentek az ISIS-hez. Tehát Irakkal, az iraki kormányjal folyamatosan tárgyalni kell az ISIS visszaszorításáról. Nyilván az iraki stabilitás erősíti a szíriait, és viszont, hogy bízunk-e Assadban tárgyalások során? A legnagyobb baj ebben a konfliktusban a bizalomhiány, hogy gyakorlatilag senki senkiben nem bízik. De remélem, hogy lesz egy olyan pillanat, amikor mindenki belátja, hogy ezt senki nem fogja megnyerni, egyik partikuláris erő sem fogja megnyerni, és rájönnek, hogy mindenkit az ültetve kell tárgyalni. És pont akkor elkezdődhet a bizalmi építés. Syrian opposition into a conference. Yes. Lehetne még több szír ellenzékit konferenciákra irányítani? There was an opportunity. Igen, és többször elmulasztottuk ezt. The field that many of the opposition would have considered. És igen, szükséges van a bizalomépítéshez arra is, hogy a kormány és az ellenzéki erők is nagy részben részt vehessenek a tárgyalásokon. Bárki, aki azt mondja, hogy párbeszédre szükség van, az menjen is a párbeszédre. Menekültek ügye. A menekült kérdés súlyos. Antonio Gutierrezzel beszéltem Genfben minap, és most már a menekültek száma meghaladja az afganisztáni menekültek számát. Én kétszer voltam Afganisztánban kiküldetésben, és most már rosszabb Szíriában a helyzet. Pedig az is katasztrófa volt. A szomszédos országokat is destabilizálja a menekültek száma. Libanonnak most azt kell elviselnie, mint hogyha az USA-ban hirtelen 100 millió menekült jelenne meg, arányosan számítva. Tehát ezt egy ország sem tudja kigazdálkodni, kezelni értelmesen. Nem tudom, hogy a menekült táborokban a DAS vagy az ISIS beszivárgott e tényleg. Egyetlen hasonló esetet láttam, de az Libanonban volt, ami annak idején Libanonban nagy bajt is okozott, és a destabilizáció szélére sodorta az országot. Ezt figyelnünk kell. A, a szír menekültek nagy része egymást méregeti, és figyelik, hogy ki volt kormány közeli, ki volt ellenzéki, de alapvetően úgy kell hozzájuk állnunk, hogy ezek megalázott, szörnyű állapotban levő emberek, tehát őket nem politikai alapon kell megítélni. Nekik humanitárius igényeik vannak, és emberi alapjogaik alapján joguk van ahhoz, hogy ez javuljon a keresztény üldözésről és a kisebbségek elnyomásáról. Irakban és Szíriában is van ilyen, és súlyos gond. És ezzel az aspektussal foglalkozni kell bármilyen új struktúrának. Súlyosak a Dás bűnei, amit egyébként nem csak a keresztény, hanem egyéb nem szunita egyházak követőivel műveltek. Tehát a jövő számára le kell szögezni, hogy inkluzív társadalmat kell építeni. Az alaviták helyzete is nagyon súlyos egyébként a maga módján, mert ha bármilyen politikai megoldás megszületik, akkor vigyázni kell, hogy akkor majd ők ne váljanak kirekesztetté. Tanuljunk a múlt hibáiból. Igaza van. Önnek is. Amikor Szíriáról beszélünk, arra kérnek, hogy Próbáljuk azt elkerülni, hogy Líbiába is be kelljen menni. Mindig a politikai megoldást kell preferálni a katonai helyet. Tehát minél nagyobb nyomást gyakorlunk a politikai megoldás kízadására, annál jobb mindenkinek. Akkor nem tud be türemkedni az ISIS, Ez Aleppóban azonban azt jelenti, hogy 18 különböző politikai erővel kell tárgyalni. Hiszek abban, hogy el fogunk ide jutni. Tudjuk, hogy mit csináltunk rosszul a múltban, most igyekszünk nem így eljárni. Mindenki elismeri, hogy Irakban például a legnagyobb hiba az volt, hogy a, lebontották a fő intézményi struktúrákat ideértve az iraki hadsereget. A, az ISIS sok katonai képzettségű embert rekrutált a feloszlatott iraki hadseregből. Tehát Szíriában valamennyi állami intézményt, ideértve az állami hadsereget is, fenn kell tartani. Nem szabad, hogy teljesen összeomoljon a hadsereg. Ne lőjön, ha lehet, de ne is szűnjön meg, mert akkor elmennek a harcosok máshova harcolni. És minden esély megszűnik a befogásukra. A regionális szereplőknek nagyon nagy befolyása van a helyi erőkre. Gyakran nem is önérdeket képviselnek ezek a regionális erők, kezdenek közös érdekeket képviselni. Például Kario, Ka, Kairóban biztató jelét láttuk annak, hogy kezdenek összefogni az arab országok is. Ö, tehát nekünk is egyébként fontos, hogy akiket képviselőknek választanak ezek a regionális erők, azok mögött többen álljanak. Tehát ezt nem ellenezzük. Törökország szerepéről ismerjük el, hogy Törökországnak 900 kilométernyi határa van, most már gyakran sok helyütt az ISIS-szel ISIS közösen, és 1,6 millió menekült van Törökországban, akik nagyon félnek a, az eszkalációtól. Tehát meg kell érteni a törökök félelmeit is. A média beszámolt róla, és önök is említették, hogy Törökország esetleg nem tisztán játszott, illetve nem tartja be a 2178-as határozatot, és az ellenséges harcosoknak, külföldi harcosoknak és terroristáknak nem ad menedéket. Nincs okom, hogy ennek az ellenközőjét higgyem. Ugyanakkor belátom azt, hogyha a törökök esetleg tárgyalni kénytelenek az ISIS-szel, akkor lehet, hogy ezt megteszik a saját érdekükben. A regionális szereplők között Iránra irányítanám még egyszer rá a figyelmet, de Szaúd-Arábiára is, és azokra a regionális szereplőkre, akiket közvetlenül negatívan érint a szíriai helyzet, a szunnita többséget főleg a kormány fellépése háborította föl, az, ahogyan a kormány az első forradalmi lépésekre reagált brutálisan, és ez motivál sok iszlámharcost is, hogy oda menjen. A keresztények és a szuniták között lát együttműködési lehetséget, együttműködési lehetőséget. Hát persze, együtt kell működni. Nem lehetetlen ez addig kell munkálkodnunk, míg megszületik az együttműködés. Libanonban kiválóan működött a dolog. És Libanonnak óriási a túlélési képessége, nem, is azt mondanám, hogy annak ellenére, hogy annyi féle etnikum és vallás van ott együtt, hanem pont azért, mert megtalálták az egyedi modus vivendit ne becsüljük alul a szíre képességét arra, hogy együtt működjenek. Ha mindenki úgy érzi, hogy asztalhoz van ültetve, akkor líbiai, libanoni mintára a szírek is képesek lesznek együttműködni egymással mert az alternatíva számukra is. Káosz, eszkaláció, Szíria megszűnése és az ISIS ö, térfoglalása. Tehát nem sok választani valójuk van. Have some of the aid to the opposition. Kérdés, hogy ugye az iszlám államhoz jutott az ellenzéknek nyújtott segítségnyújtása egy része, felmerült ez a kérdés. Igen, valószínűleg ez így történt. Ugyanis az ellenzék részéről is néhány erő lojálisá vált az iszlám államhoz, főként Idlib területén, ahol a mérsékelt ellenzéknek nyújtott támogatás egy része egy csata eredményeképpen az iszlám állam kezébe jutott, de az iszlám állam nyilván Moszóban jutott a legnagyobb mennyiségű felszereléshez, fegyverhez, ahol az iszlám állam rengeteg fegyvert szerzett a város elfoglalásakor, elegendőt ahhoz, hogy a konfliktust hosszú távon is folytassa, és itt magas minőségű fegyverekről van szó. Moszul elfoglalásából eredően tehát hatalmas erőforrásokhoz jutott az iszlám állam. Mit lehet tenni az alaviták és a keresztények ügyében, nos, azt hiszem, igaza van annak, aki azt mondja, hogy bármely kormány legitimitása jövője két dolgon múlik, az egyik az inklúzió, a másik a fejlődés. Hogyha ezt a két dolgot kezelni sikerül, beleértve, illetve bevonva a kurdokat, a szunita, a síta, alavita, keresztény csoportokat úgy, hogy senkit ne zárjunk ki, akkor semmiféle teret nem adunk az iszlám államnak és a terroristáknak, akik esetlegesen azt mondhatnák, hogy a problémák megoldása az ő kezükben van. Emlékezzünk arra, hogy az Afganisztánnal kapcsolatos egyik konferencia esetében az egyik hiba az volt, hogy a pastonokat, a veszteseket nem hívták meg, nem tudták magukat képviseltetni megfelelően, ezért váltak kiszolgáltatottá a talibánoknak. Fontos tehát, hogy mindenkit bevonjunk, hiszen ha másként járunk el, akkor gyakorlatilag aranytálcán kívánjuk fel az iszlám államnak és más szélsőségeseknek azt, hogy tőkét kovácsoljanak ebből. Egy nagyon őszinte kérdést is hallhattunk. Azt kérdezték tőlem, hogy hogy lehet az, hogy olyan emberek után, mint amilyen Kofi Annan, Nobel-díjas ENSZ főtitkár, és Laktabrahimi, aki rengeteg tárgyalást vitt sikerre. Ilyen elődök után tehát miért gondolom én azt, hogy én majd megoldom azokat a problémákat, amelyeket ők nem tudtak megoldani. Ezt nem tudom semmiképpen sem szavatolni. Az ENSZ 43 év alatt 21 konfliktus megoldásában munkálkodott. Úgy gondolom, az ENSZ nem engedheti maga, meg magának, hogy irrelevánsá váljon és hogy feladja a harcot, Srebrenicában, Ruandában és a világ más pontjain is hasonló problémákkal szembesültünk. Ott is azt gondoltuk, hogy eh, teljesen lehetetlen küldetésről van szó, de mégsem adtuk fel. Tudok-e majd valamit elérni? Nem tudom, de nyilván próbálkozni fogok. Minden válságban van egy lehetőség is, és eh, amikor felvállaltam ezt a feladatot, Egy dolgot tudtam biztosan, hogy szörnyűséges válságot jelez, hogy Szíriával foglalkozni kell, ez, ezt napirendre kell tűzni. Ugyanakkor ez azonban lehetőséget nyújt arra is, hogy mobilizáljuk erőinket, és bevonjuk az összes részes felet. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ez a konfliktus továbbá ne vonja el a figyelmünket egy sokkal szörnyű problémáról, születendő problémáról, Irán, Oroszország, és így tovább. Kérdés, hogy ebből a szörnyűséges helyzetből lehetőséget tudunk-e kovácsolni. Gondoljuk bele, képzeljük el egy pillanatra, hogy Aleppóban sikerül befagyasztani a konfliktust, és a két fél nem lövi egymást folyamatosan, és az egyetlen módja ennek, hogy az iszlám államot bevonjuk a tárgyalásokba. Ez nagyon egyszerűvé tenné a nemzetközi koalíció helyzetét, ugyanis ezzel odafigyelhetnének azokra, akik megpróbálják az egész területet elfoglalni. Ha mindenki mindenkivel harcol, akkor az iszlám állam egyszerűen csak ki kell, hogy várjon, és utána lecsap, amikor megérett az idő erre. átterjedhet-e Libanonra a konfliktus? Igen, már voltak erre vonatkozó jelzések, és csak is a libanoni politikusoknak, libanoni politikusoknak köszönhető az, hogy ezt sikerült eddig elkerülni, de voltak nagyon nehéz pillanatok, nagyon veszélyes pillanatok, és a miniszterelnökkel egyeztetve Rádöbbentem arra, hogy voltak pillanatok, amikor nagyon közeli volt az a pillanat, hogy Libanon is belekeveredjen a konfliktusba. De hát itt is a megoldás ismét az, mint az összes többi esetében, meg kell oldani a szíriai konfliktust, így kerülhető ez el. Kérdést, hogy az EU-s szerepvállalás működhet-e Aleppóban? Igen, persze, hiszen fontos, hogy valamilyen módon ösztönzést adjunk az aleppóiaknak és az ország lakosságának. Fel kell nekik mutatni, hogyha leáll a konfliktus, az erőszak, akkor ez is ez fog történni. Ha azonban az erőszak nem áll le, illetve késlekedünk ebben, akkor rosszabbra fordulhat a helyzet. És az embereknek elegük van mert ők is úgy érzik, hogy eh, az alapvető megélhetésük eh, forog kockán, zárásképpen tehát. Nincs egy eh, egyszerű megoldás, lehetetlen küldetésről van szó, mégis sikerre kell jutni. A Financial Times-ban megjelent egyébként egy nagyon érdekes cikk, amelyben az állt, hogy az egyik legveszélyesebb munka, az általam végzett munka, amely a lista hatodik helyén szerepel. Úgyhogy nyilván, igen, egy nagyon nehéz feladatról van szó, de nem szabad feladnunk. Köszönöm. Bueno, quiero darle personalmente <clears throat> las gracias por esa... Köszönöm, köszönetet szeretnék önnek mondani ezért a beszámolóért nagyon világosan fogalmazott, semmit nem hagyott ki, minden kérdésre válaszolta, amely a képviselők részéről felmerült, és még szeretnék gratulálni valamiért. Itt a szakbizottságban a összetett viták zajlanak, és régóta nem hallottunk egy ilyen kedvező javaslatokkal teli beszámolót. A lehető legjobbakat kívánom önnek, és sok sikert, különösen a érdekében. Köszönöm. Ingolj Merje. 30 ig felfüggesztjük az ülést.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 Vamos a dar comienzo a la sesión. Nos, folytatjuk az ülést. amely most a fejlesztési bizottsággal közös ö, tárgyalás. Itt van mellettem Mekeven asszony is, és Young Inger is itt lesz majd. Az ENSZ Jansson, bueno, veo que hay algún... Főtitkár helyettese. Van-e van esetleg tolmácsolási gond? Bienvenida al señor Jan Ellison, vicesecretario general de las Naciones Unidas. Es un honor, por favor, silencio. Tehát üdvözlöm Jan Eliassont, az ENSZ főtitkár helyettesét. Nagy tisztesség számunkra, hogy meglátogatja bizottságainkat, és az ENSZ, EU ENSZ nagykövetét is üdvözlöm. Az ENSZ és az EU nagyon régóta intézményes együttműködést folytattak, amely az évek során sokat fejlődött és elmélyült válságkezelési helyzetekben, humanitárius segítségnyújtás területén. És a mi két bizottságunk azt szeretné, hogy ez még elmélyültebb és intenzívebb legyen ez az együttműködés. 2015-re vonatkozóan megvan az együttműködési keret, Ramas Arta úr a, a politikai missziók felelőse, a nők, a béke és biztonság, felelőse is itt van, illetve a 2015-ös se mantendrá al tanto y seguirá de cerca sus decisiones. Estimado señor... És Eliasson úr, nos megköszönjük önnek, hogyha kifejti nekünk álláspontját az együttműködés lehetőségeiről, azokról az intézkedésekről, amelyeket terveznek, amelyeket tervezünk közösen, illetve az ukrán válság kapcsán különösen a lehetséges kimenetekről tám, tájékoztatna minket. Mindkét bizottság szóhoz fog jutni, és kérdéseket tehetnek föl, és most át is adom Mekeven asszonynak a szót, hogy a fejlesztési bizottság nevében is szólaljon meg. Nagy megtiszteltetés, hogy az afet közösen fogadhatjuk Eliasson urat. A mi bizottságunk is szeretettel üdvözli Önt. Azok a témák, amelyekkel Ön foglalkozik, nem csak a külügyi, hanem a fejlesztési bizottság tagjainak is nagyon fontosak és időszerűek. Maya Harting is itt van, az EU nagykövete az ENSZ-nél, őt is szeretettel üdvözöljük. ahogy a társelnököm mondta, a 2015-ös év az ENSZ számára nagyon fontos év lesz, és már is sok folyamatba minket is bevontak. Jövő hónapban, márciusban lesz a japán atombalesettel kapcsolatos válságkezelési konferencia, aztán nagy fejlesztési konferencia, aztán szeptemberben az ENSZ csúcs az 2000-es fejlesztési célok megvalósulásáról. A fejlesztési bizottság az utóbbi hónapok során már akkor is ENSZ kollégákkal közösen dolgozott ezeken a dossziékon, és végül decemberben Párizsban lesz a klímaváltozási csúcs. Ezek nagyon komoly ENSZ események és folyamatok, amelyek befolyásolják a jövőt, ráadásul 2015 a fejlesztés éve, a fejlesztési segítségnyújtás éve, és hogyha mérlegre akarjuk tenni, hogy az EU mit tett eddig, mit ért el, elértük-e a kitűzött célokat, ráadásul ezt az erszel közösen tesszük, akkor ennek hatása van. Ön az ENSZ főtitkár helyetteseként felelős konkrétan az ukrán válság ügyéért, és előre köszönöm azt, amit el fog mondani nekünk. Chair McAven. Uh, nagyon szépen köszönjük McAven asszonynak, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben. Önök képviselik az európai polgárokat, az európai polgárok megválasztott képviselőiként ülnek itt, és úgy gondoljuk, az Európai Unió nagyon fontos globális szereplő, fontos szerepet játszik, mind a béke és biztonság előmozdítása során, mind az emberi jogok területén. Megpróbálom majd kifejteni a gondolataimat ezzel kapcsolatosan, és megpróbálom majd rávilágítani erre a három általam említett területre. Azt hiszem, olyan világban élünk, ahol a multilateralizmus és a nemzetközi intézmények egy próbát kell, hogy kiálljanak, akár mondhatnánk azt is, hogy még a nemzeti intézmények is próbatételnek néznek elébe. Biztosítanunk kell, kiálljuk ezt a próbát, mind ami a biztonságot és a békét életé, mind pedig ami a fejlesztést és az emberi jogokat életé. A hitelességünk forod, forog kockán, olyan intézmények hitelessége forog kockán, amelyeket az emberek jólétéért hoztunk létre. Az ENSZ alapítókmányát mindig magammal hordom itt a zsebemben, 1982 óta van ez így, ez a 12. verzió, amelyet magamnál tartok folyamatosan, és azt hiszem mindig érdemes fejben tartani, hogy mi az első három szó, mely ebben szerepel. Mi a nemzetek. Mi ezeket a nemzeteket szolgáljuk, és azt hiszem, ez kellene, hogy a mércéje legyen a mi elszámoltathatóságunknak, felelősségünknek. Egyre változnak a körülmények köz- körülöttünk, nagyon drasztikusan és nagyon drámaian, és egy új geopolitikai, geogazdasági helyzet van kialakulóban robbanásszerűen fejlődnek az információs és kommunikációs technológiák, egyre nő a migráció szerepe, az urbanizáció szerepe. Sajnálatos módon a terrorizmus is egyre nagyobb tért nyer, gyakran együtt a szervezett bűnözéssel. Egy ilyen világban tehát hatalmas kihívások elé nézünk, és fontos, hogy eredményesen végezzük a munkánkat a nemzetek szolgálatában, ahogyan az előbb mondtam. A gyorsan változó világban szerencsére azonban a nők is egyre nagyobb szerephez jutnak. Azt hiszem a történelem során most érkezik el az első olyan pillanat, amikor a nők elnyerik a hozzájuk méltó szerepkört. Amikor a közgyűlés elnöke voltam, 2005-ben eh, választottak meg elnökké, akkor meghatároztuk az ENSZ napirendjét, illetve munkaprogramját, és ebben megfogalmaztuk azt, hogy nem lehet béke fejlesztés nélkül, és nem lehet fejlődés vagy fejlesztés béke nélkül, és mindkettő elképzelhetetlen az emberi jogok tiszteletben tartása nélkül, hozzátenném, hogy a jogállamiság is egyik előfeltétele. Ezek képezik a nemzetközi programunknak a főbb részeit, és ha ezen pillérek bármelyike gyenge, akkor az egész programunk gyenge lesz. A Darfúri krízisben közvetítő szerepet játszottam, és ott helyben láttam, mit jelent az, amikor a háború megbénítja a fejlődést, és hogyan bénítja meg a társadalom fejlődését az emberi jogok tiszteletben nem tartása. Fontos tehát, hogy ezeket a területeket mind együtt kezeljük, nem pedig egymás után sorban. Amikor annak idején egyetemi hallgató voltam, mindig azt mondták a tanáraink, hogy először a békét kell megteremteni, utána az, lehet az emberi jogokon dolgozni, és így tovább. Most azonban azt látjuk, hogy ezeket mindegyütt keze- kell kezelni. Látom, Edward Kukán is itt van a teremben, Szlovákia egykori miniszterelnöke. Együtt beszéltünk erről, folytatunk eszmecserét erről az ENSZ-ben. Annak idején. A biztonság és a béke területén a legnagyobb kihívást egy olyan kérdéskör jelenti, amelyről önök az imént itt beszéltek, ez pedig Szíria kérdése. De Misztóra kollégám itt járt, ha jól tudom, úgyhogy nem fogok erről részletesen beszélni. Csak annyit szólnék erről, hogy ez olyan, mintha egy fertőzés harapózna el a világon. Az ország népessége lakossága mérhetetlenül szenved, rengeteg menekült áramlik ki az országból, ez aláássa a szomszédos országok jólétét és biztonságát is. Külön kiemelném Libanon. Néhány hónappal ezelőtt ott jártam, és minden negyedik Libanonban élő ember immáron szíriai. Beirutban is jártam, ott a hallgatók fele szíriai származású. Ez hatalmas nyomást helyez az oktatási rendszerre, az egészségügyi rendszerre, és azt is láthatjuk már, hogy Irakra milyen kihatással van a szíriai válság, elharapózik a terrorizmus, teret nyer az iszlám állam. Fontos, hogy a biztonsági tanács határozatot hozzon. Laktabri Himé és előtte Kofi Annan is erre ezen munkálkodott, de nem tudták ezt a feladatot megfelelően elvégezni, ezt ők is nyíltan kimondták. Az ENSZ-nek tehát hatalmas méretű humanitárius válsággal kellett szemben néznie, egy menekültügy és humanitárius válsággal. E-, emellett itt van az afrikai válság is. A legfőbb tanulság, amit levonhatunk az afrikai válságból az az, hogy a regionális kontextusban kell szemlélni ezeféle válságokat közvetítőként tevékenykedtem Darfurban, és több hónapnyi munka után arra jutottam, hogy egyedül nem tudom ezt a feladatot elvégezni, illetve nem elég, ha Szudánban tevékenykedem, Csád, Líbia, Eritrea is szerepet kell, hogy játszon. Mindezen országokat a tárgyalóasztalhoz kell ültetni együtt a Darfur jelenzékkel. Nézzük meg Afrikát, nézzük meg a közel-keletet, és Azonnal rájövünk, hogy mindent a kontextusban kell szemlélni, de hát mondhatjuk példák, példaként a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetét is. Amikor az ENSZ kiterjesztette a feladatai körét a béke fenntartás non túl is, akkor tudtunk csak némi előrelépést elérni. Ahogyan is elmondta elnök úr, Az ukrajnai válság újabb és újabb problémákat szül a nemzetközi atmoszférának, a nemzetközi hangulatnak ez nagyon sokat ártott, úgy tűnik a hidegháború szelleme kísért újra világszerte. Nem szabad megengednünk, hogy ez súlyos károkat okozzon. Már eddig is okozott károkat, persze a bizalom nagyon erősen megrendült. Ezt mutatja az európai helyzet is, de fennáll a kockázat annak, hogy ez tovább terjed. Fontos, hogy a főbb erők együttműködjenek a szíriai helyzet megoldásában is, nem is szólva arról, mennyire fontosak az iráni tárgyalások. Ukrajna kapcsán tehát nagyon határozottan kell fellépnünk, persze a nemzetközi jog keretein belül, ugyanakkor mindent meg kell tennünk annak érdekében is, hogy ne eszkalálódjon a helyzet, és ne vezessen katasztrofális eredményekhez. Egy másik terület, tudom, Mekeven asszony számára ez különösen kedves téma, a fejlesztés politika, ez a második tillér. Az enszem belül minden esetek, mindenek előtt az új generációs cégkitűzéseket tartjuk napirenden, szeptember végéig ezeket meg kell határozni, ugye eddig érvényben volt a 8 milleniumi fejlesztési tél, cél. Ezek nagyjából beváltották hozzájuk fűzött reményeket, bár nyilván nem sikerült mindegyiket maradéktalanos teljesíteni. És még sokat teendőnk, nem csak a szegénységi ráta csökkentésében, hanem a fenntarthatóság területén is. Mi vagyunk az első generáció, amelynek el kell gondolkodnia a bolygónk jólétén és jövőjén. Lehet az embernek A és B terve az életében, de nincs egy B bolygónk. Egyetlen egy bolygónk van csupán, ezért azt hiszem, nagyon fontos, hogy a szegénység elleni küzdelmet összekapcsoljuk a fenntarthatósággal. Fontos, hogy a fenntarthatóság mostantól kezdve egyfajta vezérfonalként végigvonuljon mindenen, amit teszünk. Nyilván a jogállamiság és az intézmények szerepe is rendkívül fontos, ezeket is be kell foglalni az új fejlesztési célokba. Svéd vagyok. Svédország egykoron a legszegényebb európai országok egyike volt az összes többi skandináv országgal egyetemben, de sikerült a jólétünk, jólétünket nagyban növelni, mert beruháztunk az infrastruktúrába, az oktatásba és más egyéb területekbe, ez mindenképpen elengedhetetlen. Beruháztunk ugyanis az intézményeinkbe is, és a folytonosság és az intézmények megfelelő működés elengedhetetlen a szegénység elleni küzdelemben és a fenntarthatóságért vívott küzdelemben is. Összességében tehát nagyon sok kihívással nézünk szembe. Az egyik legjelentősebb az a fejlesztés finanszírozása. Az afrikai, latinamerikai és ázsiai országok nagy része azt mondja, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelemben a finanszírozásnak megvannak a lehetőségei, de a fejlesztés területén nem látnak konkrét vállalásokat, konkrét számadatokat. Úgyhogy azt hiszem, ez egy nagyon fontos kihívás a számunkra. Július közepén lesz egy konferencia, hogy annak ebben asszony is elmondta, ahol majd megpróbálunk megoldást találni a fejlesztés finanszírozási problémáira. Például mondhatnánk azt, hogy az éghajlat védelembe való beruházás szintén a szegénység elleni beruházásként is értelmezhető a mai világban. Ez általában így is van. Ha például megnézzük a megújuló energiákat, azok nagyon fontosak mindkét területen. Ugyanakkor azonban a finanszírozás új eszközeit is meg kell találni. Fontos, hogy megvizsgáljuk az nem konvencionális, a finanszírozási lehetőségeket is. Meg kell nézni például, hogy a szektorban a nyugdíjalapok és más egyéb finanszírozási eszközök hogyan válhatnak hasznunkra. Dél-Afrika egykori elnöke Tábon Bell kivezet egy csoportot, amely nemrégiben szolgáltatott munkája során tudományos bizonyítékot arra, hogy 50 milliárd dollár hagyja el illegális csatornákon Afrikát évente. Hogyha ezzel kezdeni tudnánk valamit, ezt megakadályoznánk, akkor az már is egy finanszírozási lehetőség lenne. Aztán itt vannak az adókérdések is, az adóparadicsomok, ezek is egy szélesebb kontextus részét képezhetik, ami a fejlesztés számára szükséges finanszírozás megtalálását illeti. Már van, és az említett találkozó már júliusban lesz. Ha ott nem sikerül eredményt elérni, vagy legalábbis megakadályozni, hogy ez kudarc legyen, akkor súlyos gondok lesznek szeptember végére. Ezt nyíltan ki kell mondanunk. Ennyit szeretem volna mondani a fejlesztésügyről, és végül, ami az emberi jogokat illeti, 2013 nyarán Ban Ki-moon főtitkár úr és én kaptunk egy jelentést olyan kollégáktól, akik a sri lankai háború legutóbbi szakaszát vizsgálták, és arra jutottak, hogy az ENSZ bűnös volt abban, egy szisztematikus hibát követett el, rendszer szintű hibát, nem látta, hogy hogyan alakul a helyzet, és arra kértek bennünket, hogy tegyünk valamit ezen a területen. hogy létrehoztunk egy programot, Human Rights Upfront címmel, amelynek az a célja, hogy az emberi jogokat nagyobb jelentőséggel lássa el az ENSZ-en belül. Fontos, hogy ennek az alapító okmánynak eleget tegyünk, egy megfelelő, tisztességes életet biztosítsunk az emberek számára. Ezért most már korán beavatkozunk, nem fogjuk megvárni azt, hogy az emberi jogok megsértése tömeges atrocitásokba torkoljon, hallatni fogjuk a hangunkat, többet fogunk tenni, mint ezelőtt, és az ENSZ biztonsági tanács elé tárjuk azokat a helyzeteket, emberi jogi jogsértéseket, amelyek tömeges atrocitásokhoz, népírtáshoz, etnikai tisztogatásokhoz vezethetnek. Minden egyes alkalommal elmondtuk, hogy ez többé nem fordulhat el, és minden egyes alkalommal kudarcot vallottunk. Már az, hogy ezt ismételgetni kell, azt mutatja, hogy kudarcot vallottunk. Fontos, hogy felismerjük végre, hogy az emberi jogok megsértése az első jel. Ez az első szeizmikus mozgás, ami megelőlegezi a földrengést, és fontos, hogy ezt valóban érzékeljük és figyelemmel kísérjük. Ez egy prevenciós jellegű, megelőző jellegű beavatkozás. Általában mi csak már az utolsó szakaszban avatkozunk be egy konfliktusban, a prevenciós szakaszban nem teszünk eleget, és a konfliktus utáni időszakban sem teszünk eleget. Fontos, hogy mint egy-egy súlyos válság előtt és után is beavatkozzunk, hiszen hogyha például az utánkövetés nem megfelelő, akkor ez is már gyakorlatilag egy előző, megelőző szakasza egy újabb konfliktusnak. Fontos, hogy végre legyen egy megfelelő programunk a prevencióra vonatkozólag. Ez egy nagyon fontos ügy, és azt is biztosítanunk kell, hogy az emberi jogokat is folyamatosan figyelemmel kísérjük. És végül fontos a regionális megközelítés, ahogy mondtam. Egy konfliktus nem elszigetelődve szemlélendő, hanem a regionális konfliktus, a regionális helyzet részeként. Itt be is fejezném, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, nagyon nagyra értékelem az önök munkáját, és számítok az Európai Parlamentre és az Európai Parlamentre, mint partner, mint a biztonság, mind a béke, mind az emberi jogok és fejlesztés politika területén. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel meg is nyitjuk a vitát. Számosan kértek szót, és kevés már az időnk. Mindenki két percet kap, tehát maximum. Kérem, hogy tartsák tiszteletben ezt a két perces felszólalási időt. Plánkovics úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Eliasson úr, emlékszem, hogy a stabilitási paktum ügyért is felelős volt. Én az Ukrajna delegáció elnökeként, és sokan akarunk most ezzel kapcsolatban kérdezni, én azt szeretném kérdezni, hogy sok nemzetközi fellépés volt már, megszólalás, de egységes ENSZ fellépést még nem látunk. Az ENSZ közgyűlése megszavazta, hogy Ukrajna teritoriális sértetetlensége továbbra is érvényes, és a biztonsági tanács elé terjesztették az ügyet. De mi történt azóta? És van esély arra, hogy az ENSZ megfoghatóban lép föl Ukrajnában. Ezt nagyon várnánk, és önmaga fejtette ki, hogy az érintett népek részvétele nélkül nehéz jó megoldásokat találni, és önök erre a legjobb fórum, hogy ezeket egy asztalhoz ültessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, asszony úr, ezt a munkát, és köszönjük ezt a szenvedélyes beszámolót, melynek során beszámolt arról, hogy a nemzetek javára kíván munkálkodni. Két kérdést szeretnék fel tenni. Az egyik a finanszírozás hiányára vonatkozik, melyet a legutóbbi időben megtapasztalhattunk. A humanitárius válsághelyzetek során hatalmas problémák halmozódnak fel, válságok rétegőződnek egymásra, és most eljutatunk ennek a folyamatnak a csúcsára. Az élelmiszer segélyek volumenét csökkentik, vagy akár meg is szüntetik ezeket, ennek kapcsán az ENSZ milyen üzenetet kíván az EU tagállamai felé közvetíteni, hogy vállaljanak kiegészítő finanszírozást, hogy ezen humanitárius válsághelyzetekre választ tudjunk adni. Aztán ön emlékeztetett a beruházások fontosságára a jó intézmények vonatkozásában. Ez a, az ENSZ reformját is jelenti, és megfelelő demokratikus követelmények meghatározását annak érdekében, hogy az úgynevezett kudarcot vallott államok ne jelentsenek plusz problémát a szegénység és a kirekesztés esetében. Következő hozzászóló, két kérdésem lenne. Az egyik, mit gondol ön a január 22-i tüntetésről, az ENSZ közgyűlése kapcsán, hogy egy nemzetközi keret jöjjön létre a gyűlöletbeszéd megakadályozására az interneten. Ugye ez eszköze lenne a fanatizmus az, a szélsőségek elleni fellépésnek. A ha az emberi jogok vonatkozásában azt mondta, hogy vannak problémák Venezuelában, jelenleg mi történik ebben az országban? Ott ugyanis politikai üldözések zajlanak, és ezek megmutatták, hogy az országban alkotmánysértés történt, és engedélyt adtak a hadseregnek arra, hogy a saját lakosságuk ellen vessen be fegyvereket Lochbiller asszony, mondja az elnök. Eh, debate, we received a paper. Kaptunk egy eh, dokumentumot, amikor erre az ülésre készültünk, amelyben arról tájékoztattak minket, hogy a 13-25-ös ENSZ határozatról fog minket tájékoztatni, minket a béke és biztonság kapcsán, és állítólag van egy eh, hatástanulmány is, amely részben pozitívumokat is talált, másfelől azonban megállapította, hogy az ENSZ nagyon sok esetben, például a konfliktusos zónákban a nők menekültek jogainak érvényesítésére képtelen. Kérjük, hogy erről a hatástanulmányról beszéljünk nekünk egy kicsit, és arról, hogy hogyan lehet akkor javítani ezt a bizonyítványt, hogyha tényleg ilyen gyenge. Üdvözlöm Eliasson urat, és azt szeretném öntől kérdezni, főtitkári minőségében, főtitkár helyettes minőségében, hogy hol tart a biztonsági tanács reformja. Én dolgoztam a biztonsági tanácsnak és az open-ended munkacsoportot never-ending munkacsoportnak hívták sokan viccesen. Nemrég a holland miniszterelnök kérdezte meg ugyanezt, és ő sem kapott választ. Jó lenne, hogyha valaki vállalná, valaki elkezdeni, hogy megteszi a kezdőrugást. Százezer éve Szó van arról, hogy ne kéne reformálni a biztonsági tanácsot, és százezer éve nem történik semmi. Ez az első kérdésem. Második felvetés. Egyetértek önnel abban, hogy Afrikában az illegális pénzfinanszírozás és csatornákat ugye le kéne csapolni, pláne, hogy ezek az illegális csatornák gyakran Európán keresztül vezetnek, mint ahogy tudjuk. És az ENSZ-nek valahogy a sarkára kéne állni, hogyha az EU most a LuxLeaks-et végre bevállalta, akkor az ENSZ is vállalná, hogy ebben az ügyben keményebben lép. Végül pedig a sri lankai tanúságot illeti, sajnos azt hiszem ugyanez elmondható Líbiáról is. Ez Líbia persze Európa felelőssége is, de az NC is az, ugyanis, hogy az ottani biztonsági struktúrákkal nem foglalkoztak előre, és senki nem látta, hogy itt gyakorlatilag hadsereg méretű milíciák fognak kialakulni ellenőrizetlenül. Ugye, de az EU, az ENSZ kedvencei vagyunk, hiszen mi szépen befizetünk, de közben itt a határaink mellett mi is eltűrjük ugyanezt. Etiópiát például. Tehát én önkritikus is vagyok, de komolyabban gondolnám a megelőzést is, amit ön felvetett az ENSZ-el karöltve. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Eliasson úrnak is ezt az inspiráló bevezetőt. Az ön lelkesedésére van nekünk is szükségünk, talán akkor jobb lesz a világ, én itt vagyok. Tudom, hogy ön támogatja a nemzetközi jog érvényesítését a fenntarthatósági célok érdekében is. Hol tart ez az erőfeszítés? Kik a jó és a rossz fiúk ebben a meccsben? És mivel én is egyetértek azzal, hogy a fenntartható fejlesztési célokhoz jogállamiságra van szükség. Minden a jogállamiságon az átláthatóság hiányán múlik, még környezeti vagy fejlesztési vonalon is, tehát hogyan lehet a jogot érvényesíteni, nemzetközi jogot ezen kérdések kapcsán. Sztiár úr! Köszönöm szépen, Eliasson úr! hogy megosztotta velünk a nézeteit. Elmondta, mennyire fontosak az emberi jogok a fejlesztés politika szempontjából, ezért teljesen egyetértek. Az új globális fejlesztési kereten belül van egy fejlesztési cél, az inkluzív intézményeket illetőleg, ugyanakkor szeretnénk, hogy az új keret univerzális legyen, tehát ne csak a fejlődő országokra legyen méretezve, hanem az összes ENSZ tagállamra, és ebben kihívást látok. ugyanis azt lehet, láthatjuk, hogy vannak olyan jelentős ENSZ tagállamok, olyan fejlődő gazdaságok, amely gazdasági értelemben fejlődtek ugyan, de az inkluzív intézmények területén visszafelé haladnak, és ezt a modellt exportálni próbálják más országokba is. Hogyan kezeljük ezt a kérdést? Önnek hatalmas tapasztalata van ezen a téren, hogyan lehet kezelni ezt a problémát az ENSZ keretein belül? Köszönjük, Páncéri úr! Köszönöm, köszönöm, hogy ellátogatott ide. Szeretném megismerni a véleménykét által észrevételt, illetve az első, a politikai, geopolitikai változások jelentősen befolyásolják a gazdasági, szociális folyamatokat és a jogokat világ, illetve regionális szinten. Azt hiszem elmondhatom, hogy tagadhatatlan, hogy sok konfliktus esetében a problémák, amikkel szembenézünk, annak a következményei, hogy a régi hivatkozási pontok megszűntek. 89-ig egy bipoláris rendszer állt fel a világon, és aztán az USA felé fordultunk, a demokratikus védelmet bízva erre az országra, ez a szerep csökkent, és nem tűnik számomra úgy, hogy lennének alternatív megoldások, amelyek ezen hivatkozási pontot pótolnák. Jelenleg Európa nem tudja ezt a szerepet betölteni, az ENSZ sem, és nem tudom, hogy egészen egyszerűen regionális szinten meg lehet oldani ezeket a kérdéseket. Éppen ezért az a kérdésem önhöz és magamhoz, hogy hogyan lehet ezeket a hivatkozási pontokat felépíteni, az ENSZ hogyan tudja az új hivatkozási pont megtalálását elősegíteni. A második egész rövid észrevételem. Van itt egy ellentmondás azonáltal fellépést illetően, amivel foglalkoznunk kellene. Ön helyesen jelentette ki, hogy a jogok és a fejlődés össze kell, hogy kapcsolódjanak, de so, sok állam következetlen a tekintetben, ugyanis a gazdaság oltárán a jogok kérdését feláldozzák. Két nagy országra gondolok itt, az SBT-ben, Kínára és Oroszországra. Hogyan akarjuk komolyan megoldani ezt a kérdést, hogy következetes legyen az ENSZ fellépése, a fejlődés és az emberi jogok betartása kapcsán? Elnök, jó magam, és szeretnék egy kérdést feltenni önnek. Van egy aggodalmam az országomban, a nyugat-szaharai missziót esetleg ö, ezzel felhagyhat tartunk, hogy aztán egy népszavazást tartsunk, hogy ennek a régiónak a hovatartozását meghatározzuk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön beszélt a megelőzés fontosságáról, és örültem ennek, hogy ezt ön maga vetette föl, mert mi is fölvetettük volna, egyre fontosabb a jövő szempontjából, hogy a konfliktusok, a válsághelyzetek előtt kéne lépni. Szóval örülök, hogy ezt ön vetette fel. Beszélünk gyakran a független magaszintű panelről. Ez lehetne például az egyik fő feladata, a preventív munka. Említettem azonban egy másik összefüggést is, hogy nincsen B bolygó, ahova elköltözhetünk, hogyha itt már minden összeomlik de azért biztos értelemben van, mert jelenleg is zajlik a harc az északi sark erőforrásaiért. Ez az a bolygó részünk, amelyért most kegyetlen vetélkedés zajlik, és ami az, ott zajlik, az pedig egyre több klímaváltozást fog okozni. Hol látja az északi sarkvédelmének ügyét, mert a déli sarkra vonatkoznak már egyezmények, az északi sarkvidéki térségre pedig semmi. Szívepenére kap szót. Köszönöm. Köszönöm, főtitkár helyettes úr, üdvözlöm Önt, és egy fontos pont volt az önbeszámolójában a fejlesztési politika finanszírozása. Jó magam, a parlament jelentés vagyok egyben a témában. A fejlesztés politika finanszírozásában 2015-től kezdődően főtitkár helyettes úr rámutatott annak szükségességére, hogy konkrét számadatokat, konkrét kötelezettségeket nevezzünk meg, ilyeneket vállaljunk, és megfelelő konfliktus megoldást kidolgozzuk mi az ön számára a siker? Mit vár az Addis Abebai konferenciától? Milyen kedvező megoldást lehetnek kidolgozni? Júliusban kerül sor erre a konferenciára, nincs túl sok idő odáig. Hogyan értékeli az elvárásokat az Európai Unió hozzájárulására? Hmm. Mindenki Láthat, hogy a többi fontos partner, a fő donorok a fejlesztési segélyben milyen nyilatkozatokat adtak. Ön szerint egy konferencia dönthet a fejlesztési politika jövőjéről? Elnök, Prukner képviselő következik. <clears throat> Vielen Dank. Köszönöm szépen Eliasson úr, hogy meglátogatott minket és kérdéseinkre válaszolt visszamennék időben a tíz éves jubileum mára a 1325-ös állásfoglalásnak. A nők helyzete azóta sajnos tovább romlott egyes országokban, még pedig drámai módon. Emlékeztetnék arra, hogy minden nap több száz tamil nőt és gyermeket erőszakolnak meg mindig a katonák. Egyiptomban is létezik ugyanez a probléma, tipikusan keresztény nőkkel szemben, illetve elrabolják őket, és válságdíjat követelnek, és megölik őket, hogyha nem kapják meg. Az egyiptomi kormány ezt úgy néz ki, hogy tűri, vagy legalábbis nem lép föl kellőképpen ellene, nem tudom, hogy maga is mennyiben saras, átláthatatlan innen nézve számunkra a helyzet, tudná nekünk tisztázni ezeket a problémákat. Köszönjük szépen, hogy betartották a felszólalási időt. Most így akkor tényleg van arra időnk, hogy nyugodtan válaszoljon hívott előadónk a felvetésekre. Nem fogok tudni minden témának az az őt illető jelentőséggel foglalkozni, mert akkor reggelig itt ülnek majd. Ezek mind óriási problémák. Az ENSZ részvételi az ukrán válságban nem kielégítő, ezt elismerem. És a Szíriával kapcsolatos biztonsági tanácsi döntés is ugyanilyen. Bár a közgyűlés szavazott és feszögezte, hogy Ukrajna teritoriális sérthetetlensége mellett kiáll. Tehát azért valami történt. Krímel kapcsán, a Krímfélsziget kapcsán. Ön tudja, hogy márciusban, tavaly márciusban meglátogattam Ukrajnát, a válság éppen a csúcsán volt, a Krímfélsziget elfoglalása után közvetlenül, és az ENSZ főtitkára kapcsolatban áll az Orosz Föderációval és az Ukrán legfelsőbb vezetőséggel is. Ö, tehát ha a felek elismerik hogy fellépésünkre szükség van, akkor készek vagyunk ott megjelenni. Addig is pedig a humanitárius segítségnyújtást már is folyamatos folyósítjuk, és az emberi jogok monitoringja is zajlik az EBS-szel közösen Bécsben. De elismerem, hogy az ENSZ-nek gyakran meg van kötve a keze, itt is, ugyanis nincs teljes körű biztonsági tanácsi döntés arról, hogy mit tehetnénk. Nincs konszenzus. A humanitárius válság munkánk nagyon nagy részét teszi ki. És jogosak azok a kérdések, amelyeket ezzel kapcsolatban feltesznek. Remélem, hogy a szolidaritás üzenetét tudjuk sugározni. Amikor Libanonban jártam utoljára decemberben, akkor ugye ott tartottak, hogy na, ha megpróbálják a menekültek helyzetét kezelni, a kiosztott élelmiszer, élelmiszer rátákat, rációkat csökkenteniük kellett, mert nem volt egyszerűen több. Az ENSZ-nél korábban dolgoztam válságkoordinátorként, és amikor ez volt a munkám, akkor általában a szükséges pénz 70%-át fel tudtuk hajtani gyorsan. Ma örülünk, ha 30%-át fel tudjuk hajtani. Ha csak Szíriát nézzük, Szírián belül és a szomszédos országokban is 70-80 milliárd dollárra lenne szükség. Ez nagyon nagy összeg. Megpróbáljuk mindig mobilizálni a forrásokat, de ugye a megoldásokra is koncentrálni kéne, nem csak a humanitárius segítségnyújtásra, persze arra is első körben muszáj, de csak az, hogy az embereket életben tartsuk, az mondjuk 80 milliárd dollár. És ezért lenne szükség jobb összefogásra, a humanitárius segítségnyújtás és a politikai agenda forszírozása között, hogy történjen valamilyen megoldási modell, megfogalmazás. Köszönöm, hogy támogattak minket abban, hogy szeretnénk intézményeinket javítani. És önök megfogalmazták, hogy a jó intézmények garantálják a stabilitást. Az a leggyengébb ország, ahol a leggyengébbek az intézmények. Ez elmehet egészen a, a teljes körű ö, bukásig is, mert egy olyan ország, ahol gyakorlatilag nincs kormány, ott automatikusan polgárháború robban ki. Tehát ma a, az egyes tagállamoknak a legnagyobb hozzájárulása a világ békéhez az lehet, hogyha inkluzív társadalmat építő államok megmaradnak államnak, hatékony államnak és inkluzív államnak. Én nem fogalmaznék úgy, hogy a nemzetközi ö, problémák és megoldás tervezetek, globális kérdések valóban globálisak. Nem. Minden globális problémának és megoldásának is a gyökere az egyes országokban gyökerezik. Nincs virtuális, globális érdek. Csak országok vannak. És nemzeti érdek kéne, hogy legyen, a globális érdek is. Önök ezt képviselik itt. Erre lenne, ebből lenne többre szükség. Az hate crime-ról, pláne az internetes hate crime-ról nem tudok most adatokkal szolgálni. De ismerjük a klasszikus dilemmát, hogy egyfelől szabad véleménynyilvánítás hívei vagyunk, ugyanakkor tudjuk, hogy ha szabadság van, akkor bármit is meg lehet csinálni, például az interneten is. Ebbe nem tudok most belemenni, ez egy hosszabb vita. Venezuela a biztonsági tanács tagja, sőt a latin-amerikai országok képviseletében is eljár. Ugyanakkor tény, hogy ott is vannak súlyos emberi jogsértések, és egyre nagyobb szükség lenne az ENSZ közös fellépésére. Az új emberi jogi főbiztos, aki Genfben működik, világosan fogalmazott ez ügyben. Remélem, hogy az emberi jogi tanács szerepe erősödni fog. Remember how disreputed we seem to be, you know. És az USA korábban nem akart részt venni ebben semmilyen módon, de most egyre több szakembert küld, ebbe a bizottságba is, és ott van. Remélem, hogy a trend megmarad. Ami a 13-25-öst illeti a feleségemnek mondják meg, hogy nem felejtettem el beszélni a 13-25-ösről, mert emlékeztet rá, emlékeztetett rá induláskor. Igen, ez egy nagyon fontos momentum a pillére, a béke teremtésnek. Az új ö, felülvizsgálata a béke fenntartó fellépéseinknek. Történelmi pillanat, és úgy gondoljuk, hogy ö, ugyan volt eredmény, de túl kevés eredmény született. Hat válság kezelést bonyolítottam le életemben, és soha nem volt az asztal túloldalán női képviselő. Én mindig nőket is vittem magammal. Az adott országokban, akik a válságról tárgyaltak, delegációjukba se tettek nők, nőt. Tehát így nehéz a nők jogait érvényesíteni, hogyha helyileg még a jóról tárgyalni akaróknak sem jut eszébe, hogy képviseltessék őket már pedig tényleg rendszerszerű az erőszak egyes országokban, sőt a hadviselésnek egy bevett, sajnos bevett módja. Gyakorlatilag a brutalitás versenye érvényesül most Afrikában és a közel-keleten ezen a területen. Ugyanis tudatosan a félelem keltés miatt bánnak úgy, ahogy a nőkkel, ahogy. Azért, hogy lássák, hogy félniük kell. És nagyon szomorú, hogy ö, saját demokráciáikat is megtiporják, amikor ezt eltűrik. Ez nagy provokáció. A biztonsági tanács reformja kapcsán nagyon pellengérre állítanak. Nekem a titkárság tagjaként nehéz erről nyilatkoznom. Én korábbi svéd külügyminiszteri mi voltamban lehet, hogy jobban tudnék erről beszélni. A biztonsági tanács reformjára szükség van. Ezt leszögezhetjük. A jövőbeli, de még lehet, hogy a jelenlegi legitimitását is nagyban segíteni. Ezt mindenki tudja. Ugyanakkor a biztonsági tanácsnak sokkal jobban, mint annak idején, a hidegháború idején, tárgyaló fórumnak eh, kéne lennie. Amíg vétójoga van bármelyik országnak, azzal megmérgezhet mindenféle egyezkedést. A vétó méreg. Ugyanakkor persze, eh, tehát a biztonsági tanács akkor működhetne jól, hogyha közös felelőssége lenne a megoldás találásban. Tehát a fő baj a vétó lehetősége. A vétó az gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem voltunk képesek megegyezésre jutni. És ez még a hidegháború öröksége, mert ugye akkor kénytelenek voltak elfogadni vétókat. Ebből ki kéne nőni, egyetértek. Addig kell tárgyalni, amíg meg nem egyezünk. Ez lenne a jó szabály. Ha elmondhatok itt egy viccet, az önök túlságos testület előtt. A katolikus egyház gyakorlata a pápa választásra nem rossz. Bezárják a kardinálosokat a Sixtusi kápolnába, és addig onnan nem mehetnek el, amíg nincs új pápa. De csak ennyit mondanék párhuzamként és vidámságképpen. A titkos finanszírozási csatornák befagyasztása, kiapasztása ügyében szégyen, hogy 50 milliárd dollár folyik el eh, Amerik, Afrikába ezeken a csatornákon. És Líbiában itt kiemelten súlyos a helyzet. Kár, hogy itt nem léptünk föl preventívabban, sőt, úgy tűnik, hogy itt még romlani fog a helyzet. Genfben már volt erről tárgyalás. Reméljük azonban, hogy a politikai szereplők egymás egy asztalhoz ültethetők lesznek. Uh, De nem lesz könnyű meccs. Remélem, hogy ez Szóval a bevezetőmben említett eh, munkánkat segíteni fogja ez a jelentéstételi mechanizmus, amelyről az imént beszéltem. A jogállamiságra térnék most ki még egyszer. A jogállamiságnak nagyon sok vetülete van. Szeptember 25-én 2012-ben volt egy magasrangú találkozó az ENSZ-ben, ahol 44 állam és kormányfő részt vett a találkozón, és ahol meghatározták, hogy a jogállamiság a fejlesztési agendának egy fontos része, de a béke és biztonság szempontjából is, az emberi jogok szempontjából is persze rendkívüli fontossággal bír. Ez a dokumentum szerintem nagyon fontos, hiszen mindenre kitér. Kitér a korrupció elleni küzdelemre, a nők jogára, a gyermekek jogára, jogaira, a jó jogrendszerre. És egy megdöbbentő dolog, azt hiszem világszerte több száz millió olyan ember él, aki egyszerűen jogilag nem létezik, nem tudják bebizonyítani, hogy ők léteznek. Ez azt jelenti, hogy nem szavazhatnak, és így tovább nincs például születési anyakönyvi kivonatok sem, ők nem léteznek, ami a jogi rendszert illeti. Ez is a jogállamiságot érintő kérdés. Ez az emberek méltóságával függ össze sok esetben. És fontos itt is a folytonosságot biztosítani. A jogállamiság és az intézmények ezért kulcsfontosságúak. Ahogyan a bevezetőjében ön is elmondta, az intézmények, megfelelő intézmények létrehozása egy célkitűzés, de a jogállamiság ennek egyik al célkitűzése. Remélem, hogy az önök segítségével is sikerül ezen változtatni. Ami az emberi jogokat illeti a mai világban, fontos, hogy elismerjük ezek fontosságát, valamint a gazdasági és a szociális jogok fontosságát is. Amikor az ázsiai országok és latin-amerikai országok úgy gondolkodnak, hogy a jogállamiság csak jogi kérdés és politikai kérdés, akkor biztos, akkor ki kell térni arra is, és emlékeztetni kell őket arra is, hogy az emberi jogokba beletartoznak a munkajogok, a gazdasági és kulturális és szociális jogok, és így tovább. Ez nem egy észak-déli kérdés. Itt mindenütt hatalmas hézagok mutatkoznak. És ne felejtsük el, hogy az emberi jogok egyetemesek, beleértve a szociális és gazdasági jogokat is. Felmerült egy további nagyon fontos kérdés, az unipoláris, multipoláris kérdéstől is regionális, illetve globális kérdéskörről. Beszélhetnék órákig is erről, persze nem fogok, nyugodjanak meg, de szerintem mindenképpen egy olyan rendszerre van szükség, ahol minden szinten a szereplők vállalják a felelősséget a mai világban gondokkal küzdő országok közül sokan nem elég inkluzívak, nem fogadják el a tényt, hogy van egy periféria, csak egy csoportra térnek ki, úgyhogy itt a kisebbségi jogok nagyon fontosnak, a regulális helyi és helyi szinten, aztán van a nemzeti szint, és itt van a kontinentális szint, és aztán itt van a globális szint. Ezek a szintek látnunk kell, és főként a következő generációs célkitűzések számára fontos ez, mind globálisan, mind regionálisan, mind nemzeti szinten, mind helyi szinten is működőképesnek kell lenniük. Egy olyan világban élünk, ahol a különböző szintek nem szigetelődhetnek el egymástól. Hogyha egy jobb világot akarunk teremteni, akkor meg kell értenünk, hogy minden szinten felelősséggel bírunk. Nem akarom, hogy az ensz egyfajta világkormányként szemléljék. Hogyha ilyen ambícióink lennének, ezzel elijesztenénk nagyon sok, világ, nagyon sok országot, azt hiszem. Szerintem az ENSZ egy olyan testület, amely vezető szerepet vállal sok területen, de sok esetben az ENSZ csak egyfajta katalizátorként működhet, katalizálja mások fellépését. Nekünk szükségünk van a nemzeti hatóságok, a nemzeti intézmények, a magánszektor támogatására is, hiszen erőforrásokra is szükségünk van, úgyhogy szerintem ezek mentén kellene a szerepünket definiálni. És itt a végére is értem. Nem véletlenül voltam az Uppsalai Egyetemen tanár, túl sokat beszélek, túl hosszasan. De remélem sikerült mindenre kitérnem. De itt, itt be is fejezném, azt hiszem, ha csak nem maradt meg válaszolatlanul egy-két kérdés. Köszönjük szépen elnézést, de a tolmácsok miatt időben kell végeznünk, mert máskülönben túl sokáig dolgoznának, már így is sokat dolgoztak. Köszönöm szépen, hogy számos kérdésre választ adott. Nyilván nem lehet mindegyikre részletesen kidér, kitérni, és hát 2015 a 2015-ös év összességében azt hiszem nem túl jól indult, láthattuk a párizsi merényletek eh, hatását, Szíriában mi történik, itt van az orosz-ukrán válság, Láthatjuk, mi történik Afrikában, Dél-Szudánban, humanitárius válság, nem elégséges források, hatalmas kihívások, de mégis az ön előadása azt éreztette, hogy azért van egyfajta elköteleződés a problémák megoldására, ön hangsúlyozta az emberi jogokat, az emberi méltóságot, az élethez való jogot, és ez elgondolkodtat, hiszen sokat beszélünk folyamatokról, határozatokról, és így tovább, de hát nem erről szól ez. Nem a számtalan célkitűzésről szól ez, az ambíciókról, hanem arról, hogy hogyan tudjuk az emberi élet méltóságát megőrizni, az emberi életet élhetővé tenni. Nekünk ez az alapvető felelősségünk intézményként. Ön ezt nagyon jól érzékeltette, és örülök, hogy ön mindezt képviseli az ENSZ-ben is. Az AFET és a Deveszak bizottságok, valamint az összes jelenlévő parlamenti képviselő nevében köszönöm, hogy eljött. Szeretettel várjuk újra egy másik időpontban is, és nagyon várjuk az együttműködést önökkel is a továbbiakban, önnel és kollégáival. Köszönjük. Bueno, para cerrar, quiero anunciar que tenemos una... Igazatúl szeretném bejelenteni, hogy lesz egy rendkívüli ülés február 9-én 19 órakor Strasbourgban. Aztán február 23-án lesz még egy ülésünk. Február 9-én, tehát rendkívüli ülés, ezzel berekeztem az ülést.